sajnálatos, hogy az ember a saját nyelvén beszél, és a folytás miatt félreértik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lukegárd úr. Ezt a panaszt feljegyeztük, és majd további lépéseket von maga után, azonban most a tisztázás megtörtént, és benne lesz a jegyzőkönyvben. Erről a jelentésről, a Balzani Fernández jelentésről ma fogunk szavazni 12 órakor, a bőge jelentésről pedig A második novemberi plenárison fogunk szavazni rendben, és ezzel el is jutottunk a következő napi rendi ponthoz. ami a Gresszlászony és Rivelini úr jelentése, az unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok témájában. Gresszlászony, megadom a szót négy percre. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, Tisztelt tanácsi elnökség, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az egyszerűsítés néha nagyon bonyolult feladat. Mi jelentéstevőként nagyon sok módosítóindítványt indítványt kaptunk, amelyeknek célja, hogy egységesítse a szabályokat, és valamennyi alapnak a problémáját együtt oldja meg, megnézze, hogy mik a támogatható költségek, és mik a vállalható személyzeti kiadások. Mi azon voltunk, hogy az Európai Uniónak az eddigi hibáiból tanuljunk, egységes szabályokat alakítsunk ki, és így a szabályoknak a sokszínűsége végre megszűnjön, és arról gondoskodjunk, hogy sokkal áttekinthetőbb, átláthatóbb legyen a költségvetés, mint eddig. Ez egy nagyon nagy lépés a polgárokhoz való közeliség megteremtése érdekében. Köszönetet mondok minden együttműködőnek, a társ előadónak, a munkacsoportom tagjainak, a kollégáknak, asszisztenseknek és a nagyon sok elkötelezett hivatalnoknak itt a házban és a bizottságban, akik segítették a munkánkat, És nem utolsó sorban Krisztián Zichelnek, aki éppen a gyermekével van otthon, és szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik támogatják az eljárásunkat, még hogyha különbözően lelkesednek is érte. Szeretném felszólítani a bizottságot, hogy az egységesítés eddigi útját folytassa. Ez egy hatalmas lépés lenne előre, hogyha a bizottság a saját házatáján is alkalmazná a szabályokat, ugyanis erre szükség lenne. Ez lenne a legnagyobb hozzájárulás a szabályok egyszerűsítéséhez. Ma csak a jelentésről szavazunk, ne, nem szavazunk a módosító indítványokról. Remélem, hogy megfelelő barátságos beszélgetések lesznek majd az állásfoglalással kapcsolatban a jövőben is ma az eszközök átcsoportosításai és a pénzügyi e, eszközök e, képeznek témát, ezek nem kaptak többségi támogatást a szakbizottságban. Én szeretném kérni, hogy az általunk előterjesztett alapot és a bizottság e, definícióját fogadjuk el. Szeretném azt kérni, hogy a pénzügyi eszközök esetében, amelyekre először határozunk meg szabályokat, és például a projektkötvényeket most először definiáljuk, e, e, ezekkel kapcsolatban elfogadok a módosító indítványokat, mi a pénzügyi eh, eszközöknek a célhoz kötöttségét eh, szeretnénk egy eh, szektoriális jogszabály keretében biztosítani. Erről még egyszer beszélnünk kell, és beszélnünk kell úgy, hogy a parlament is beleszóljon a pénzeszközöknek a felhasználásába. Köszönöm szépen a 271-es szóbeli módosító indítványt is, amely azt mondja, hogy szektor specifikus alapon kell a jogszabályokat megalkotni, és nem az egyes pénzügyi eszközökről. A 271-es, 282-es módosító indítványokban a maximális felelősségvállalást határozzák meg. A, nyilvánvalóan az európai adófizetőknek az egyes pénzügyi eszközökkel való kockázatát azt korlátoznunk kell, ezzel tartozunk nekik. Mi elszámolási kötelezettséget rovunk a bizottságra, nem akarjuk, hogy adóparadicsomokat használjanak arra, hogy a pénzügyi eszközök számára forrásokat gyűjtsenek. Ezzel tartozunk az adófizetőknek, és szeretnénk egy félidős értékelést is az eszközök tekintetében két-három év után, és szeretnénk látni, milyen tanulságokat, következtetéseket tudunk ebből levonni. Szeretnénk, az eszközöknek a nyilvánosságra hozását a bizottságnak a honlapján, ez is az átláthatóságról fog gondoskodni, és egy tudjuk majd ellenőrizni, hogy mi történt. Jó lenne, hogyha a bizottság saját maga állt volna elő ezekkel a javaslatokkal. Sajnos, mivel ezt nem tette meg, ezért nekünk kellett ezt javasolnunk, éppen ezért szeretném kérni, hogy itt a házban biztosítsuk a többséget, kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer a munkáért, és nagyon örülök. Nagyon remélem, hogy a tanácsal folytatandó jövőbeli tárgyalásoknál is jó úton fogunk járni járni, és a technikai jellegű, de bonyolult kérdésekre is megoldást fogunk találni. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grászle asszony. Jelenleg